Nos, hölgyeim és uraim, akkor folytatjuk a munkánkat a szavazással néhány napirendi pont szerinti témánk van. Kezdve az egyszerűsített eljárásra történő szavazással Simpson jelentésből indulunk ki. Az EK Mongólia megállapodásról van szó. Itt megnyitom a szavazást, kész feltartás. Se cierra a votación. Zárom a név szerinti szavazást. 400 79 szavazóból, 456 mellette, 21 ellene, 2 tartózkodó elfogadva. A továbbra is egyszerűsített eljárással Simpson jelentés, tengeri megállapodások Európai Közösség és Kína ö, között. Megnyitom a név szerinti szavazást. Se cierra la votación. Zárom a szavazást. 588 szavazóból 558 mellette, 19 ellenen, 11 tartózkodó elfogadva. Según procedimiento simplificado del informe del señor... Most pedig megint csak egyszerűsített szavazás bőge jelentés az alkalmazkodási alap felhasználása. Megnyitom a szavazást. Se cierra votación. Zárom a szavazást. 610 szavazó, 581 mellette, 23 ellene, 6 tartózkodó, elfogadva. Tiene usted la palabra. Evelyn képviselő szó. Uh, yes, uh... Köszönöm szépen, csak azt akarom mondani, hogy nem működik a szavazó gépezetem. Segítséget fog kapni már kapja is.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 Zárom a szavazást. 6 emitidos, 578 a favor, 26 en contra, de abstenciones, aprobado. Pasamos ahora... Elfogadva. Al informe de la señora Hauk. Továbbra is egyszerűsített eljárásban Haut jelentés a 6 per 2009-es számú költségvetés módosítási tervezetről név szerinti szavazás következik. Se abre la votación. Se cierra votación. Zárom a szavazást. 641 szavazó, 600 mellette, 8 ellene, 33 tartózkodó elfogadva. Según el mismo procedimiento, el informe de la señora ha Továbbra is egyszerűsítve, Haug jelentés, költségvetés módosítási tervezet 7-es szám per 2009. Minősített többséggel, név szerinti szavazás. Meg, megnyitom a szavazást. Se cierra la votación. Zárom a szavazást. 642 szavazó, 605 mellette, 23 ellene, 14 tartózkodó elfogadó. Ugyanazzal az eljárással Haug jelentés, költségvetés módosítás 8-as szám per 2009-es időszakra, minősített többséggel, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. 651 szavazóból, 594 mellette, 27 ellene, 30 tartózkodó. Elfogadva. Így gyakorlatilag lezártuk a szavazást, most pedig a No hay ninguna petición de explicación de voto. Az következnek, nincs erre igény, úgy látom. Ha lesz később, akkor azokat írásban megkaphatjuk. 11.30-ig felfüggesztem az ülést. Majd akkor a parlament